Köszönöm szépen, Tóth képviselőasszony. Most Burkát képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, az amazoneszi erdőtüzek nem véletlenek, emberi tevékenység okai vannak a háttérben, nagyon sok területet a mezőgazdaságra akarnak felhasználni, a fogyasztásunk, a kereskedelmünk is felelős ezért, és az Európai Bizottság a közleményében ezt el is ismerte, viszont most már tettekre van szükség. Ha komolyan gondoljuk ezt, akkor nem szavaznánk meg egy olyan Mercosur megállapodást, ahol nem a telező érvényű feltétel a párizsi megállapodás végrehajtása és az erdőírtás megszüntetése a, az erdőnek kell a középpontban állnia, hiszen a klímakatasztrófa, ha meg akarjuk szüntetni a klímakatasztrófát, az Európai Unió élovas szerepet vállalhatna itt, akkor is, amikor majd tárgyalunk a különböző fajok védelméről. Nagyon sok fiatal tüntet az utcán, azért, mert nem csak szavakat akarnak hallani, hanem tetteket akarnak látni. Ne hagyjuk őket cserben. Köszönjük, eh, Burkhardt asszony. A következő hozzászóló Ries asszony egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon nagy öröm számomra, hogy ön elnökli ezt a vitát, és köszönöm Vella biztos eh, úrnak is. Talán ez lesz az utolsó vitája velünk. Az amazonasi esőerdő ég a világ legnagyobb erdejét eh, lángok pusztítják. Ez a diplomáciai kapcsolatokra is nagy hatással van. Erre a régióra figyel most az egész világ. Bolsonaro és Morales felelőssége ez a katasztrófa, és borzasztó az az ördögi kör. Ezek az erdők széndiokszidot bocsátanak most ki, amikor égnek, ezek pedig évszázadok óta megkötött széndiokszid mennyiségek voltak a pálmaolaj, a kakaó, a kukorica, a hús és természetesen a szója is olyan termékek, amelyeket az írtott területeken termesztenek. Mindjárt lezárom a hozzászólásomat. Egy horizontális megoldásra lenne szükség, és szerintem egy Európai Uniós tanúsítványt kellene létrehozni, amelyen azonosítani és előmozdítani lehetne az erdőírtás nélkül termelt termékeket. Köszönöm szépen, Rész asszony. A következő hozzászóló Tuszán asszony egy percen parancsoljon. Köszönöm tisztelt elnök asszony a szót. Kedves kollégák, ég az Amazonas vidéke és az utolsó korlátot is ledönti, amely az éghajlatváltozást megváltoztathatná. De ott van még a szárazság is. A gazdasági érdekek miatt, amely mindezt feláldozza. Amazon, az Amazon vidékén a profit érdekében mindent elfelejtenek. Ezek a cégek, ezek mezőgazdasági cégek is európai cégek. Azok a cégek, amelyek semmiféle szabályt nem tartanak tiszteletbe, nem figyelnek semmire. A legfőbb szennyezők a világon. Hogy lehet azt elviselni, hogy ez a két ö, olajtermelő ö, nem került felelősségre vonásra? El kellene ismerni végre, hogy milyen törvények uralkodnak a természetben. Mi, akik arról beszélünk, hogy meg akarjuk védeni az életmódunkat, a kérdésem az, hogyan tudják ezt összeegyeztetni a jövővel. Az Európa az az Európa felelősség teljes, amely tiszteletbe tartja a bolygót és az élő természetet. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tussza asszony. Regő képviselő következő egy percen parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Az amazonasi esőerdő lángol, és nincsen már több időnk. Ez egy környezetvédelmi válság, és azonnal tennünk kell valamit. A tűzesetek hatásáról már többen beszéltek, a biodiverzitás csökken, és a húsipar érdekeinek rendelünk alá mindent. Az őslakos közösségek elvesztik a lakóterüket. Kompet- Bolsonaro is a kormányának a felelőssége ez, nem tudják felelősen kezelni ezt a problémát csak az oligarchák közötti pénzelosztásra figyelnek, és ehhez az Európai Unió kereskedelem politikája is asszisztál. Nem elég, hogy európai pénzeket fordítunk erre, a gazdasági modellünk következményeit is fel kell vállalnunk. A tanács képviselője javaslatokat kért tőlünk. Itt van néhány javaslat. A Mercosur megállapodás részét képezi a problémának nem szabad ennyi húst importálni, és el kell hagyni azokat a termelési modelleket, amelyek kimerítik a környezetet. De nem szabad asszisztálnunk ehhez a mostani politikához. Köszönöm. Köszönjük, Rego képviselő. A következőket szeretném mondani. Huszan kértek szót tehát ők vannak még a listán, és mind, mindannyian nagyon fontos dolgokat akarnak mondani. És olyan ö, sokan kértek még spontán hozzászólási lehetőséget is, 12 ö, képviselő jelentkezett, és most én szeretném felolvasni azoknak a nevét, akik hozzászólhatnak majd az előre feliratkozottakon kívül, tehát ők lesznek azok. Um, Agius Saliba, Auram, joveva gallagher és sajnálatos módon a többiek eh, csalódni fognak, mert nem tudok nekik szót adni. A következő hozzászóló Bentele asszony lesz. Egy percet kap. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! A hírek és a képek, amelyeket kaptunk az Amazonas mentéről, eléggé ijesztőek, ezt már többen elmondták. Hogyha szem előtt tartjuk azt, hogy nem csak Brazíliában, Kanadában, Oroszországban és Kongóban is nagy területen égnek az erdők, és kivágják ezeket az erdőket, akkor az EU-nak meg kell kérdeznie, hogy mit lehetne tenni annak érdekében, hogy ezeket a nagyon is fontos széndiokszid tárolókat megtarthassuk. A válaszom erre az az, hogy az EU-nak egyhangulag kell felszólalnia, ugyanúgy, mint a kereskedelmi meglapodások kitárgyalásakor, az erdők védelme érdekében mind a 28 tagállamnak előtérbe kell magát helyeznie. Nagyon fontos az, hogy a klímavédelem állandó része legyen a kereskedelmi megállapodásoknak egy új parlamenti ciklus elején állunk, egy új bizottság is hamarosan feláll. Igazából nekem hiányzik Josep Borrell mission statementjéből a környezetvédelem. Ezt nemzetközi szinten kellene elvégezni. Nem csak az EU-n belül kell erről beszélni, hanem világszerte ezt kellene előtérbe helyezni. Nagyon fontos az erdővédelem. Úgy gondolom, hogy ezt a fejlesztési segítségnyújtás kapcsán is meg kellene fogalmazni. Eh, az elnök félbeszakítja a felszólalót. A jövőt neki kell használnunk eh, a lehetőséget arra, hogy így tudjuk kialakítani a fejlesztési segítségnyújtási eszközt. Köszönöm szépen, Bentele asszony. Isabel Santos egy percre, és nagyon kérem, hogy tartsa be a felszólalási időt, mert eh, olyan kollégák is vannak, akik egyáltalán kapnak már szót, Santos kolléga elnök asszony! az amazonas régióban puszttó erdőtüzek felhvták magukra a figyelmet nemcsak azért mert eh, elpusztult eh, az amit a föld tüdejének nevezünk hanem azért is mert eh, emberi jogi jogsértések is történtek és ezek elviselhetetlenségig fokozódtak. láthattuk hogy az őslakosok ellen erőszakos cselekmények történnek, és két vezetőt, aki egyben emberi jogi és környezetvédelmi aktivista is, meg is gyilkoltak. Júniusban két őslakos vezetőt is megöltek. De az érintett aktivisták listája hosszú, és azt hiszem ennek meg kell kongatni a vészharangot, hogy mi is történik valójában a bántalmazásra is számos példát láthattunk, és úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak ez ellen fel kell lépnie. A brazil politikai vezetők kijelentették, hogy több tényfeltáró munkát fognak végezni az amazonasi régióban, mind a bányászat, mind pedig a mezőgazdaság tekintetében, és ez megmutatta nekünk, hogy hogy fognak majd kinézni ezek a politikák. Az őslakosok jogaiért ki kell állnunk. Az Európai Unió nem hagyhatja figyelmen kívül a kötelességeit, mivel globális szinten vezető szerepet töltünk be. Minden eszközünket fel kell használnunk arra, hogy kiálljunk az amazonasi esőerdőért és a környezetért, és az emberi jogokat is meg kell védeni. Köszönöm. Köszönjük, Santos asszony. A következő felszólaló pedig Karsbro asszony lesz. Fru talman, Amazonas brinner. <clears throat> Det är en akut... Elnök asszony, az Amazonas lángol, válság van, és uh, sürgős uh, cselekvésre hívja fel a világot. Bolsonaro elnök úr egyáltalán nem fogja felvállalni ezt a felelősséget, és nem fogja komolyan venni az eltőírtást sem. Ellenkezőleg ki akar lépni Donald trump együtt a párizsi megállapodásból. Tiltakoztak világszerte ez ellen az EU-ban is, ez óriási benyomást gyakorolt ránk. Hogyha tényleg össze akarunk fogni, és mindent megtenni annak érdekében, hogy megvalósul a párizsi megállapodás, akkor meg kell mentenünk az azt a lehető legjobb eszközökkel. A Mercosur kereskedelmi megállapodás ebből a szempontból rettentően fontos, mint Brazília, mint a mi szempontunkból. Ez gazdasági eszköz, és olyan lehetőség, amikor nyomást gyakorolhatunk rájuk, és szigorú körülményeket teremthetünk Brazília számára egyértelmű követelésekkel, ami a fenntarthatóságot illeti, mert ezek a legjobb eszközök a kezünkben, használjuk is őket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kászpró asszony. A következő hozzászóló Gereiro úr egy percben. Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Sr. Comissário. Köszönöm szépen, eh, elnök asszony. egyértelműek a tények. Az Amazonas erdő eh, írtását a mezőgazdaság felel, illetve az Európai Unió is, hiszen az Európai Unió behozza a szávas illetve a szóját is. Az Európai Uniónak rá kell lépnie a fékre, és remélhetőleg leállítják ezt a megállapodást, és nem fogunk szóját, marhahúst importálni Brazíliából. És ezekül meg kell védeni az őshonos lakosságot az Amazonas mentén. Elnök, köszönöm szépen. Valisz képviselő, egy perc. Uh, um, Köszönöm, elnök asszony. A marhahús előállítása kétségkívül a legfontosabb oka az amazonasi erdőírtásnak. Tehát az erdőírtás leghatékonyabb csökkentése az lenne, hogyha kevesebb brazil marhahúst fogyasztanánk. De az EU most el akarja árasztani a piacot a dél-amerikai marhahússal, ezért kellene a Mercosur megállapodást aláírni. A fogyasztásunk 90%-a Brazíliából származik. Természetesen vannak korlátozások, de még a szavannákat is szójaültetvények váltották fel, és természetesen ezért írtják az Amazont. Az éves erdőírtás 25%-át az elzavart marhahús termelők írtották ki. Márciusban a bioüzemanyagok fenntartatósági követelményei közé került az, hogy a szója nem lehet a földhasználat váltás kiváltó oka. Őrület ez az egész. Köszönjük szépen Valasz úrnak. A következő hozzászóló Kölen Österli asszony, egy percben. Euh, Köszönöm, tisztelt elnök asszony. A kereskedelmi folyamatok során felelősek vagyunk az Amazonas melletti erdőkért, hiszen főleg a szója és a marhahús behozatalunk jelentős. Az Európai Unió kötelező jellegű klauzákat fogalmazott meg az erdők védelme érdekében, de sajnálatos módon a Párizsi Egyezmény nem betartása semmiféle szankcióval nem jár. Nagyon fontos tehát a Mercosur eh, Egyezmény esetében ez, hogy az európai kampány során megfogalmazott biodiverzitás védelmi eh, elképzeléseinket megvédjük. De hogy tudjuk ezt elérni, hogyha folytatjuk a tárgyalásokat? Védenünk kell a fogyasztóinkat, támogatni a gazdáinkat, védeni a környezetet szemben a szennyező termelőkkel. Ma a tárgyalásaink nem felelnek meg ezeknek az elvárásoknak, és felelősé tesz minket azért, ami történik az Amazonas vidékén. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. A következő Van Premt képviselő asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, üdvözlöm, kedves biztos úr, örülök, hogy újra láthatom ebben a nagyon fontos vitában. Azt látom, hogy pártokon átnyúlóan itt az Európai Parlament nagy a felháborodás azt illetően, ami történt az Amazonas mentén, és én abból indulok ki, hogy egy hangoságot lehet találni, abban is, hogy az Európai Unió erőt mutasson a probléma megoldásához. Van egy mód, ahogy ezzel lehetne bánni, ez pedig az, hogyha átgondoljuk a kereskedelmi politikánkat. A fenntartható fejlesztési célokra van szükség a kereskedelmi politikában, azon kell lennünk, hogy leállítsák az erdőírtást. Két módon lehet ezt elérni. Először is van a fenntarthatósági fejezet, a TSD fejezet, de a parlamentnek van még egy esély arra, hogy erőt demonstráljon, úgy, hogy már a vita elején azt mondjuk, hogy az erdőítást le kell állítani, és uh, úgy, ahogy Brazíliában az emberi jogokkal bánnak, azt le kell állítani. Ennek kell lennie a jövőbeli kereskedelmi politika alapjainak, és erre kell törekednünk a következő években. Köszönöm. Köszönöm szépen, Fábrem Tasszony. Isabel Bilbao Barandika asszony következik egy percre. Köszönöm, elnök asszony. Az amazonasi esőerdőben a tűzesetek, illetve az emberi jogok sértése mindannyiunkra hatása van klíma és szociális szempontból is. A fenntartható fejlődés támogató tervvel eh, kellene ezzel nem fellépni. Szeptember 6-án Brazília, Bolívia, Kolumbia, Ecuador és Surinam írta alá azt a megállapodást, amely arra irányult, hogy ezek az országok fogjanak össze a Párizsi Egyezmény betartása érdekében. A megelőzési politikákat kell létrehozni, ezek tudnak csak hatékonyak lenni. Csak azt támogassuk, ami valóban eredményes lehet fontos, hogy semmilyen piacra, de főleg az unió piacára ne tudjanak bejutni azok a termékek, amelyeket erdőírtás révén állítottak elő. Az értékeket, nem pedig az érdekeket kell szem előtt tartani. Köszönöm. Köszönjük Bilba Barandika asszonynak. A következő hozzászóló Sullivan asszony. Köszönöm, elnök asszony. Valamennyien elborzadva láttuk a katasztrofális tüzeket az amazonasi esőerdőben. A múltban nem figyeltünk, sőt, talán még bátorítottuk is a Bolsonaro rezsimet. Az olcsó és pusztító hatású marhahús termelés fűtötte az erdőírtást. Az az állásfoglalás, amelyet erre válaszként megfogalmaztunk, szerintem jó lett, és nagyon örülök annak, hogy nem riadunk vissza, attól sem, hogy a kereskedelem politikát ezzel összekapcsoljuk az olyan kereskedelem megállapodások, amelyek büntetik a civil szervezeteket, megszegik a törvényeket, és a nemzetközi megállapodásokat nem juthatnak át a mi parlamentünkön. hamisak azok az állítások, hogy a fejlődés szemben állna a környezetvédelmével. Emiatt jöhetett létre ez a mostani helyzet. Egy halott bolygón nem lesznek munkahelyek, de ott sem lesznek munkahelyek, ahol idegen kezekben van a föld, és ahol nem figyelnek az emberek jólétére. Tehát remélem, hogy ez a ház el fogja utasítani ezt a megállapodást. Köszönöm. Köszönöm szépen, O'Sullivan úr. A Fernandez kollega következik másfél percre. Köszönöm szépen, kedves kollégák! a klímaváltozás elleni harcot világszinten kell folytatnunk. Az erdők ehhez elengedhetetlenek, ez nagyon fontosak a fenntartatóság szempontjából, de ugyanennyire fontos a szolidaritás is, ugyanis ami most az Amazonas mentén történik, 5 millió négyzetméterről van szó, ez nem csak Brazíliát illeti, itt különböző tüzekről van szó, Európában is voltak erdőtüzek, tehát nekünk példát kell mutatnunk mások számára is. Láthatjuk azt, hogy hazámban is 2017-ben eh, emberek is meghaltak az erdőtüzek miatt. Európának a megelőzésre, az együttműködésre kell törekednie, különböző programokat kell finanszírozni, alapokat kell finanszírozni annak érdekében, hogy az Amazonas mentén és mással is betartsák az emberi jogokat, a fenntartatóságra törekedjenek. Köszönöm szépen elnök, köszönöm szépen Fernandez úrnak, most pedig Cezár Luena egy percre. Sí, buenas tardes. Estamos, señorías... Jó estét kívánok mindenkinek! Itt a biodiverzitásról és az esőerdőkről beszélünk, és ahogy a tanács képviseltében a miniszterasszony is elmondta, itt európai vezető szerepre van szükség. Ha össze tudjuk békíteni a magánérdekeket, az ipari érdekeket, a föld gazdálkodás érdekeit, akkor lehet fenntartható fejlődést kialakítani. Az Európai Uniónak ki kell mondania, hogy nem importálunk olyan termékeket, és korlátozzuk azokat a termékeket, amelyeket erdőírtással állítanak elő. Ma délután már küzdöttünk egyszer azok ellen, akik tagadják a klímaváltozást, de itt nem szabad meghátrálnunk, és ugyanolyan következetesnek kell lennünk. Köszönjük, Luena úr. Most pedig Katajnen asszony következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az erdőtüzek emlékeztettek minket a például a Mercosur megállapodásban is szereplő fenntartható fejlődési fejezetekre és a Párizsi Egyezmény alatt tett vállalásainkra. A Mercosur megállapodást mindenképpen a fenntartható fejlődés elvei között kell megvalósítani a sztenderdeket, amelyeket meghatároztunk, be kell tartani. Olyan tranzakciókat kell létrehozni, amelyek mind a két fél számára előnyösek. Azt látjuk, hogy az erdőírtás egyre kevésbé okoz problémát Európában. A legtöbb tagállam fenntartható erdőpolitikát folytat, de itt az Európai Parlamentben az erdőpolitikát nem koordináljuk megfelelően. Például frissíteni kellene az európai erdő stratégiát, és ez fontosabb, mint valaha. Köszönjük szépen Katajnan asszonynak. A következő felszólaló Holmgren úr egy percben. Eh, Köszönöm szépen. A múlt héten lehetőségem volt arra, hogy találkozzak az unikói törzs két tagjával, akik látták azt, hogy leég falujuk. Úgy gondolom, hogy az erőtözekeren fellépésnek közös fellépésnek kell lennie. Bolsonaro elnök azzal fenyeget, hogy kilép a párizsi megállapodásból, és még így is növeli az erdők írtását. Ezt le kell állítani, a teljes klímarendszer legsérülékenyebb részéről van itt szó az EU nem helyezheti előtérbe a szója import növelését akkor, hogyha ez fenyegeti az esőerdőket. Egy új kereskedelmi meglepodásra van szükség. Szeretnék kérdést intézni a biztoshoz. Hogyan tudják biztosítani azt, hogy a tagállamok, illetve az országok választhatnak, akkor hogy megvegyék az esőerdőt, vagy ne kapjanak európai támogatást. Elnök, köszönöm szépen Holmgren úrnak, most pedig Ben Huba úr. Köszönöm szépen, elnök asszony! Az év eleje óta, az Amazonas óta 6000 négyzetméter erdő égett el. Ez Ausztria területének 8%-át jelenti. 80%-át ezen esőerdőknek, amit kivágtak, mezőgazdasági célra használják fel. A Mercosurra fennálló kapcsolat aggasztó ilyen szempontból, hogy látjuk azt, hogy hogyan vágják ki az esőerdőket. Nem lehet azt várni, hogy mi itt Európában betartjuk a klímacélokat, és húst hozunk be a Mercosur országokból, és ráadásul az európai gazdálkodóknak is megfelelő minőségű és mennyiségű hústerméke van. A brazil kormányjal szemben én erős szankciókat követelek, szerintem le kell állítani a különböző húsexportot, és ugyanúgy, ahogy ezt a finn elnökség javasolta. Köszönöm szépen, Huber úr. A következő hozzászólótója asszony egy percben parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony szót. Az Amazon vidéke ég. Ég az a föld, amely 20%-át biztosítja annak az oxigénnek, amit beszív, beszívunk. Tönkreteszi a népeket, a biodiverzitást és gyakorlatilag ezt olyan vezetők okozták, akik kihasználják a régi kapitalizmus keretén belül az embereket. Van egy kifejezés, amelynek értelmében a jólét, a jólét a legfontosabb, de újra kell gondolnunk a szakpolitikákat itt az Európai Unión belül is. Miért nincs ehhez bátorságunk, akár csak a Mercosuri megállapodás felülvizsgálatára, hogy a környezetvédelmi célokat nagyon fontosnak tartsuk. Vannak olyan országok, akiknek hasonló a problémáik, mint nekünk. Szerintem Európának teljes mértékben hozzá kéne járulnia az erdők újratelepítéséhez. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tója asszony. A következő hozzászóló Metz asszony egy percben. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. 1990 és 2016 között 1,3 millió négyzetméter erdőt veszítettünk el, ez 800 ezer futballpálya óránként. Pedig ez járul hozzá a táplálkozásunkhoz is. Arra ösztönözzük ezeket a területeket, hogy szóját termeljenek, és használják a növényvédőszereket. A kap az intenzív mezőgazdaságot támogatja, illetve a takarmány nagy mennyiségű beszállítását. Ezen kívül ott van a Mercosur megállapodás, ez még súlyosbítja a helyzetet. Hetek óta ég az Amazonas vidéke. Úgyhogy nekünk is megvan a felelősségünk ebben. Logikusan járjunk el, állítsuk le azokat a termékeket, amelyek hozzájárulnak az erdőírtáshoz, és ne áldozzuk fel az ottani lakosokat a mezőgazdaság számára. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Metz asszony. Spiráki kollega következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenki itt azt követeli, hogy sürgető intézkedéseket tegyünk az amazonasi tüzek ellen hiszen óriási a katasztrófa, hogy nem lehet már ezt visszafordítani. A Bolsonaro kormány nem fenntartható módon jár el, túlságosan módon kizsákmányolja az erdőket, az EU-Mercosur megalapodás fontos eszköz lehet az erdők védelme életében. Ez egy jó megalapodás a tisztességes kereskedelem érdekében, és Brazíliát kötelezik arra, hogy valamit tegyen. Az erdő tüzek már régóta léteznek, de most már a mi kezünkben is van egy eszköz, hogy nyomást gyakorolhassunk. Aki megsérti a Párizsi egyezményt, az a Mercosur megállapodás is megszegi. Szibéria, Indonézia vagy más területek esetében nincsen nyomásgyakorlási eszközünk, több lehetőségre van szükség a fenntarthatóság érdekében, hogy az EU-n kívül is ezt elősegíthessük. A Goa elvették a felszólalótól a mikrofont, most pedig Metzola asszony következik. Az elmúlt hetekben a világ elborzadva nézte, ahogy a lángok martalékával lesz az Amazonas régió, Szibéria, Alaszka és más helyek is. A klímaváltozás és az erdőírtás eddig soha nem látott mértéket öltött, és a föld tüdeje füsttel telik meg. A klímavészhelyzettől már klímakatasztrófához jutottunk. Ennél jobban kell reagálnunk, mint a gyerekes Twitter viták. A populista politikai rövidlátás tragikus következményekkel jár majd a gyermekeink és unokáink egészségére nézve. Amit ez megmutatott nekünk az az, hogy a természeti erőforrásokat nem fenntartható módon fogyasztjuk. Bátran meg kell hoznunk azokat a döntéseket, amelyekre szükség van. A műanyagokat már sikerült visszaszorítani, de ennél tovább kell mennünk, és Európa vezető szerepet tölthet be ebben. Amikor Greta Thunberg először megszólalt, igaza volt, hogy pánikolnunk kellett. Most is drasztikus lépésre van szükség, ezt a döntést kell most meghozni. Köszönöm szépen, Metzola kolléga. Másfél percre Evren képviselő következik. Merci, monsieur. Köszönöm, tisztelt elnök úr. A helyzet az Amazonas vidékén katasztrofális de világszinten folyik az erdőírtás, nem csak az Amazonas vidékén. Július óta például Indonézia is ég, mégpedig tartatatlan csendben. Itt nem csak kereskedelmi megállapodásról van szó, amikor a masszív erdőírtás ellen fel kell vennünk a, lépé- a harcot kellenek szigorúbb intézkedések, mint a Merkozóral szemben. Bővítsük ki a vitát, évekre van szükség, hogy kereskedelmi megállapodás szülessen, és azt végre is hajtsuk. Pedig gyorsan kell lépnünk. A fejlesztési támogatás rövid távon hatékonyabb lehetne, jobban föl lehetne használni, például nyomásgyakorlás érdekében olyan államokra, akik szemet hunynak az erdőítás, az erdőítás előtt. És most azokra a gazdákra gondolok, akiknek nem nagy a választási lehetőségük gyakorta. Meg kell változtatniuk a hozzáállásukat azért, hogy tisztességes bevételhez is juthassanak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Evran kolléga. Várvon kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tavaly nyáron Svédországban is erdőtüzek tomboltak, és a tagállami segítséggel ezt sikerült megoldanunk, lengyel tűzoltók is segítettek nekünk. A világszert tapasztalható erdőtüzek súlyos hatással járnak a környezetre, és én értem, és megértem a braziliaikat, a brazilokat. De senki nem akarta leállítani a kereskedelmet velünk, csak azért, mert nálunk tüzek tomboltak. Tehát nagy hiba ez a baloldal részéről, hogy ezt a katasztrófát használják ki arra, hogy leállítsák az EU-Mercosur megállapodást. Hogyha a szabadkereskedelmi megállapodást blokkoljuk, akkor nem fognak megszűnni az erdőtüzek az Amazonas mentén, vagy nem fog javulni a klíma helyzet sem, pont ellenkezőleg ez a Mercosur megállapodás inkább hozzásegítheti az országot arra, hogy fenntartató mezőgazdaságot folytassanak. Ez egyfajta mézes madzag, amivel magasabb fejlődést ér, érhetnek el. Ezért kérem a tagállami kormányokat, az itt lévő kollégákat, hogy gyorsan ratifikálják ezt a megállapodást. Elnök, köszönöm szépen Várbon kollégának. Most a spontán felszólalások következnek, ahogy azt Hautala alelnök asszony is elmondta már, háromszor annyian kértek szót, mint amennyi idő lenne. Hét képviselőnek tudunk szót adni, Viriász kollega kapja először szót. Mr. President, Commissioner Vella. Elnök úr, biztos úr, néhány egyszerű tényel fogom kezdeni. Az amazonasi esőerdő 20%-át állítja elő az oxigénnek a világ légkörében. Több mint egy millió őslakos élete van jelenleg veszélyben. Az erdőírtás és a tüzek évtizedek óta pusztítottak. A tüzek mennyisége 85%-kal növekedett a jelenlegi Bolsonaro kormány alatt. Az Amazonas medence nem az egyetlen régió, amelyet pusztítanak a tüzek. Nincsenek szokványos tüzek, az amazonaszi esőerdő pusztítása fel fogja gyorsítani a globális felmelegedést, emelni fogja a föld hőmérsékletét, és pusztítani fogja a sokféleséget és az ott élő őslakosokat. És mit fogunk tenni, miközben az Amazonhoz porig ég? Ölbetett kézzel nézzük, ahogy a bolygónk lángol? Nem, cselekednünk kell. És már tegnap cselekednünk kellett volna. Arra akarom azt akarom megkérdezni a bizottságtól, hogy mi a stratégia, hogyan próbálják megoldani az erdőtüzek problémáját. Milyen fellépéseket, milyen pénzügyi támogatást tudunk nyújtani ezeknek a tüzeknek a megfékezésére? Köszönöm szépen Agius Saliba úrnak. Kis félreértés volt, ön később jött volna, ezt a Verias úr most következik. Köszönöm, Köszönöm, elnök úr. Az Európai Unió és Mercosur között Mercosur megállapodása a legjobb módja az amazonasi eserdők megvédésének. Globális szinten kell küzdenünk a klímaváltozás ellen, és a Mercosur megállapodás igen jó alkalom erre. Az amazonas esőerdők védelme ugyanúgy közös ügyünk, mint az afrikai, ázsiai vagy óceániai környezet megvédése. Az ENSZ fenntartható fejlődési programja is ide tartozik. A Leticia programja Kolumbiában, amelyben hét ország vett részt, köztük Ecuador, Bolívia és Brazília, ők mind megpróbálják az amazonasi esőerdőt megvédeni. Macron elnök a G7 csúcs legutóbbi ülésén eh, nem támogatta ezt. Eh, belpolitikai kérdések miatt eh, sodornő veszélybe nagyon sok olyan kérdést, ami 20 év hosszas tárgyalásai után végre megoldódhatna. Itt nem csak kereskedelmi kérdésekről van szó, hanem elsősorban környezetvédelmiekről. Arias Echeverria, spricht nun Frau... Jobb éve, képviselő asszony következik. E, Köszönöm szépen. Azt mondtuk, hogy az Európai Uniónak e, példát kell mutatnia a klímaváltozás leküzdésében. Ez igaz lehet, de az is igaz, hogy e, más az EU nem tud egyedül fellépni. A klímaváltozás egy globális probléma, és közösen kell cselekednünk. Pontosan ezért úgy vélem, hogy vitáznunk kell, de mindezt tettekké kell átformálnunk. A tagállamoknak nem szabad ratifikálni a Mercosur megállapodást, nem szabad nem csak néznünk kell ezt a katasztrófát, cselekednünk kell. Az éghajlat változik, a természet változik, nekünk is meg kell változnunk, mert hogyha nem változunk meg, akkor ez mindannyiunk végét jelenti. Köszönöm szépen. Csáonsz kollega következik. Köszönöm szépen. Végre egy kérdés a közvélemény elé kerül, mert rámutat egy összetett helyzetre, és végül is mindannyian megértjük ezt. Az Amazonas vidéki tüzek csak egy példa, van több is, több ö, fát kell ültetni Európa, de ha az Amazonas vidékre koncentrálunk, nagyon sok fontos kérdést vetesz fel. Ö, Igenis odafigyelünk az éghajlatválságra, a biodiverzitásra, az ott lakó őslakókra. Mindazon által Írországban kapcsolódunk Európa különböző problémáihoz és másokhoz hasonlóan én hiszek abban, hogy a Mercosur megállapodás valamilyen eredményt fog hozni. Felhívja a figyelmet az emberi jogokra, a környezetvédelme nem vagyok abba biztos, hogy az EU nagyobb súlyjal nyom majd alatba az a megállapodás aláírást követően. Nyolc évbe telt Korea esetében a végrehajtás. A Mercosur... Köszönöm szépen Jones kollégának. Konyecsna képviselőasszony következik. Köszönöm, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové Köszönöm, elnök, az, elnök úr, kedves kollégák! Ne játsszuk el, hogy ártatlanok vagyunk. Az erdőírtásról 2017 óta beszélünk, amikor ebben a témában készítettem jelentést, amelyet aztán a parlament el is fogadott. Bolsonaro elnökről már tudjuk egy éve, hogy tönkreteszi az erdőket. Ne csináljunk úgy, mintha megdöbbennénk. Tegyük fel inkább a kérdést, hogy miért kellett ilyen sokáig várnunk arra, hogy a bizottság akciótervet készítsen az erdőírtással szemben, és miért nem született állásfoglalás ebben a témában. Csak úgy teszünk, mintha minket érdekelne ez a téma. Nézzünk szembe a tényekkel, az erdőt tönkreteszik, az erdő pedig az élet. Úgyhogy ne csak beszéljünk, ne legyen üres beszélgetés, hanem állítsuk le ezt az egészet, és találjuk meg a megoldást. Köszönöm. Avram kollega következik. Mr. President, dear colleague. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! A baloldaltól kezdve a jobb oldal Dalig. Mindannyian elítéljük a szörnyűséges helyzetet az Amazonas mentén, de miért nem hagyunk fel a siránkozással, és inkább cselekszünk, hiszen az Európai Unió tehet valami konkrét dolgot. Vannak kereskedelmi eszközeink, amelyekkel nyomást gyakorolhatunk, ezt ki is kell használni. Az EU aláírta a Mercosur megállapodást, és eh, ez által azt látják, hogy ez nem csökkenti a környezetvédelmi standardokat, elővigyázatossági ez benne van ebben. Nos, meglátjuk, hogy bolsonaro hogyan tartja be az ő kötelezettségeit. Az EU-ban kötelező figyelme venni a biodiverzitást, addig kellene legalább felfüggeszteni ezt a megállapodást, amíg a tűzek tartanak, és amíg le nem zárták a tűzek okáról szóló vizsgálatot. Hogyha nem veszük komolyan ezt az erdőt tüzet, akkor mi kell még az EU-nak ahhoz, hogy felfüggesse ezt a kereskedelmi megállapodást? Elnök, köszönöm szépen Avram kollégának, végezetül pedig Keller kolléga kap még szót. Just to say at the outset, um, I welcome the opportunity, and I don't think this szeretném elmondani, hogy itt nem a jobb vagy baloldalról van szó, Bolsonaro jobboldali, de nem ő az egyetlen, aki erdőket éget. Beszéljünk itt most erkölcsi kérdésekről, hogy hogyan bonyolítjuk a kereskedelmet, és hogy hogyan hat mindez a bolygóra. És persze jelenleg jövedelmező dolog az Amazonas amazonasi erdőt felégetni, és ez az egész világon így van, mert próbáljuk a piacokat kielégíteni, és amíg ezt elfogadjuk Európában, és ezekről a világrészekről importáljuk a szóját, a kávébabot és más terményeket, addig ez folytatódni fog. Mondjuk ki világosan, hogy a Mercosur megállapodás, hogyha ezt ratifikáljuk, akkor azzal Európa fogja tönkretenni a párizsi megállapodást, nem pedig a másik fél. Erkölcsi kötelességünk ragaszkodni ahhoz, hogy bármilyen kereskedelmi megállapodás, amelyet megkötünk, megfeleljen a párizsi megállapodásnak, és ezt fontosnak kell tartanunk, mikor aláírjuk a Mercosur megállapodást. Köszönöm szépen Kelehár úrnak. A spontán felszólalások ezzel lezárultak és most a vita végén még egyszer Vella biztos kap szót. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök úr! Szerintem mindannyian egyetetünk abban, hogy az esőerdők nagyon fontosak a bolygó szempontjából, és a jelenlegi tüzek nagyon is aggasztóak mindannyiunk számára. Ráadásul a világ többi részén is vannak még erdőtüzek. Valóban mindegyik erdőtűzzel foglalkozni kellene, legyen ez Szibériában, Angolában, Közép-Afrikában, vagy Dél-Amerikában. Ezek a tüzek azt mutatják, hogy sürgősen, együttesen fel kell lépnünk a klímaváltozás ellen. Az erdők elengedhetetlenek az éghajlatváltozás elleni harcban, az erdők védelme nagyon fontos részét képezi felelősségünknek, hogy meg tudjunk felelni a Párizsi Egyezménynek. A legtöbben az EU-Mercosur megállapodásról is szóltak. Van egy fenntartatósági fejezet ebben a megállapodásban, és ennek alapján mind az EU, mind pedig a Mercosur országok köztük Brazília is egyértelmű kötelezettséget vállaltak a párizsi megállapodás mellett. A párizsi megállapodás értékében Brazília az erdőirtás ellen kell, hogy fellépjen. Ehhez kellenek még magánszektor intézkedések is, mint például különböző moratóriumok, vagy az a kötelezettség, hogy a hús előállító cégek nem vesznek át eh, húst olyan területről, amely ilyen erőt írtottak ki. Nagyon fontos az, hogy ez egy általános társulási megállapodás legyen, amiben benne vannak az emberi jogok, is illetve a környezetvédelem is. Így tudna az Európai Unió és az Európai Parlament és egy plusz eszközt adni az együttműködés a párbeszéd érdekében, és piacainkat, állampolgárainkat közelíthetni egymáshoz. Sokan aggódnak amiatt, hogy a kötelezettségvállalásokat nem veszik komolyan. Az EU-Mercosur megállapodás tartalmaz egy átfogó kereskedelmi és fenntarthatósági fejezetet is, amelyben kötelező érvényű előírások vannak a környezetvédelemre, a klímaváltozás elleni harcra, és benne van az a kötelezettség is, hogy át kell, végre kell hajtaniuk a Párizsi Egyezményt. Az Európai Unió különböző eszközöket alkalmazott arra, hogy ezeket a kötelezettségeket valóban betartsák. Hogyha az egyik fél nem felel meg a kötelezettségvállalásainak, akkor használhatjuk a, azt a vitarendezési mechanizmust, amely pontosan a megállapodás erre részére vonatkozik. Szeretnénk azt biztosítani, hogy és reméljük, hogy Brazília betartja ezen kötelezettségvállalásait, vagyis 2025-re 37%-kal csökkenti az üvegházi gázkibocsátásait 2005-höz képest, és leállítják az erdőírtást a brazíliai Amazonas mentén. Az EU arra kötelezte magát, hogy 2030-40%-kal csökkenti a kibocsátását. Sokan azt mondták, hogy a keresleti oldalt is figyelembe kellene venni, Például vannak itt is olyan termékek, amelyek az erdőirtáshoz kötődnek. Van egy olyan jogotási javaslat, amely pontosan erre vonatkozik, mert vannak most is olyan előírások, amelyel meg lehet tiltani a nem legálisan kivágott fák kereskedelmét. A cég az az, hogy az illegális erdő, erdőírtást még jobban meg lehessen állítani, és jobban lehessen biztosítani a fogyasztókat a termék származásáról. És hadd említsem meg azt, hogy volt egy közleményünk is az erdőításra vonatkozólag, ahol számos intézkedést jelentettünk be olyanokat, amelyek az újraerdősítésre, tanúsítványozásra vonatkoznak, és amelyek kell, meg lehet mutatni azt, hogy az adott termék nem erdőírtás által jött létre. Vannak szabályozói eszközök is, amelyel az ellátási láncot lehet átláthatóbbá tenni. Ezen kívül támogatni kell az erdőt támogató intézkedéseket, a vállalatok felelősségvállalását is támogatni kell, és végezetül létre kell hozni egy érdekelt felek platformját, ahol kormányzati képviselők, NGO-k, kiskereskedők is részt vesznek. Végezetül hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy a társulási szerződés jogi szövegét az EU tagállamoknak és az Európai Parlamentnek is jóváhagyásra megküldjük. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, Vella biztos úr. Most pedig a vita végén a tanács nevében Tupurainen asszony kap szót. Mr. President, Honorable Member. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Lezárásként szeretnék köszönetet mondani ezért a nagyon hasznos vitáért, ami egy égető fontosságú kérdést feszeget. Valamennyien egyetértünk abban, hogy mindent meg kell tennünk azért, hogy az erdőket megvédjük. Javítanunk kell az EU fellépésén ebben a témában, és tovább kell dolgoznunk azért, hogy a nemzetközi vállalásainkat teljesítsük. Önök közül sokan említették a Mercosur kereskedelmi megállapodást. A Mercosurral kötendő megállapodás egy fenntartható fejlődési fejezetet is tartalmaz, amely a legmagasabb sztenderdeket vezeti be. A kiinduló pont az, hogy a fokozott kereskedelem nem következhet be a környezetvédelmi vagy munkaügyi feltételek romlása árán. Pont ellenkezőleg fenntartható fejlődésre van szükség. A Mercosur megállapodás egyik fejezete konkrétan kitér a klímaváltozásra és arra, hogy a felek betartják a Párizsi Egyezményt. Az erdőírtás megelőzésére is szerepelnek benne intézkedések, de akárcsak itt az Európai Parlamentben, a tanácsban is korai szakaszában tart még az egyeztetés erről a megállapodásról. Teljes körűen meg kell vizsgálni a tárgyalás alatt álló megállapodást, és fontos lesz mind a két intézmény számára az, hogy őszinte vitát folytasson a megállapodásról, mégpedig tények alapján. Szeretném azt is megjegyezni, hogy a nyitott, ambiciózus és szabályokon alapuló kereskedelempolitika érték alapú, befogadó és fenntartható. Ez a finn elnökség prioritása. A klímavédelmi fellépést is többen sürgették önök közül. Itt az ideje annak, hogy cselekedjünk klímaügyben, most nem pedig később. Az EU másokra is kihathat azzal, hogy példát mutat nekik. Ezért létfontosságú, hogy megállapodjunk egy klímasemlegességi célban, amelyet 2050-ig minden EU tagállam teljesít, mégpedig minél hamarabb. Hölgyeim és uraim, az amazonasi esőerdőket meg kell védenünk, és meg kell őriznünk a következő generációk számára nagy pusztítás zajlott már mostanáig is, és én ezt sajnálatosnak tartom, de a további pusztulást meg kell akadályozni. Az Amazonas medencében is máshol is meg kell őriznünk az erdők épségét, mert ez az életünk szempontjából is létfontosságú. Az erdőírtás egy globális kihívás, és nagyon sok bonyolult aspektusa van. Ezért a tanácsi konfigurációban való együttműködés létfontosságú a siker szempontjából, és az uniós intézmények közötti együttműködés is nagyon fontos, ezért vagyunk itt ma mindannyian. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek az aktív részvételt és a figyelmet. Köszönöm szépen, Tupurainen miniszterasszony. Ezzel lezárult a vita, és néhány percre megszakítom az ülést.